megállapodás alkalmazásra kerül, ez a görögök megsértése. Azt hiszem, hogy nem nézhetünk egymás szemébe, ha ezt véghez viszik. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Köszönöm szépen, biztos azt, hogy itt maradt az utolsó percekig ebben a késői órában. Köszönöm a tolmácsoknak, hogy tovább maradtak szintén és szeretném bejelenteni, hogy holnap csütörtökön, február másodikán reggel kilenckor folytatjuk a munkát, délután kettőig. mindenki ismeri a napi rendet, a honlapon is. Az ülést bezárom.